Hölgyeim és uraim, Ödvözlöm Önöket ma reggel az ülés alkalmából itt az Európai Parlamentben. Ezen megnyitom az ülést. Az első napirendi pontunk egy közös vita, és pedig a kkv hozzáfére a strukturális alapokhoz, illetve a KKV-k meghatározásának értékelése. A tanács és a bizottság nyilatkozatait hallgatjuk meg először a kkv hozzáféréséről a strukturális alapokhoz, utána pedig a tanács és a bizottság nyilatkozik a KKV-k meghatározásának értékeléséről. A tanács részéről Nikola Vamen kap szót. Mr. President, Elnök úr, biztos úr, igen tisztelt parlamenti képviselők! Üdvözlöm azt a tényt, hogy a parlament foglalkozik a kis és középvállalatok helyzetével. Jelenleg nagyon bonyolult a gazdasági helyzet, is. éppen ezért nagyon fontos, hogy a KKV-k, amelyek a nemzetgazdaságunk gazdaságának fő motorjai virágozzanak. Két konkrét oka van, hogy ezt a vitát választottam. Nagyon aktuális a KKV-k hozzáférés a strukturális alapokhoz, és ugyanilyen fontos a KKV meghatározásának értékelése. Igazából helyes, hogy ezzel a két témával foglalkozunk, és biztos vagyok benne, hogy a biztos részletesebben tudja majd kommentálni ezt a két napirendi pontot. Remélem, hogy a parlamenti képviselők is ugyanilyen intenzitással vesznek majd részt a vitában. Az elnökség részéről szeretném megosztani véleményemet önökkel, és most elkezdem a felsorolást. Az első pontom a KKV-k a gazdaságunk gerincét képzik. Ők a jólét motorjai. Ők teszik lehetővé azt, hogy rugalmasan reagáljunk a foglalkoztatás bővítésére és a kereslet kielégítésére. Az Európa 2020-as stratégia középpontjában is a KKV-k állnak. Pillanatnyilag több mint 25 millió munkanélküli van Európában. Éppen ezért szükségünk van a kkv kre hogy mindenkelőtt a fiataloknak teremtsenek munkahelyeket. A KKV-k eh, a strukturális alapokból nagymértékben profitálnak. 2007 és 2014 között a KKV-k eh, összességében 70 milliárd eurót kaptak a strukturális alapokból. Ez erősítette a versenyképességüket. A hitelpiaci válság után biztosítani kell, hogy a KKV-k megfelelő finanszírozásban részesüljenek. Éppen ezért számos tervet eh, sikerült kidolgozni, annak érdekében, hogy könnyebben juthassanak forrásokhoz a KKV-k. Nagyon fontos az, hogy kamat támogatást is kapjanak a KKV-k, illetve hogy az általuk felhasználható hitelmennyiség nagyobb legyen. Hiszen eh, a strukturális alapok elsődleges feladata az, hogy hozzáreáluljanak a növekedéshez, és pedig úgy, hogy fenntarthatóbb módon eh, jusson el, jussanak el a források a KKV-khez. Amikor tőke és hitelfinanszírozásról van szó, itt is fontos szerepet játszanak a KKV-k. Ezen kívül nagy mértékben profitálnak a KKV-k egyéb hitelintézeti hitelekből is. Nagyon fontos az, hogy rugalmas alternatívát biztosítsunk a KKV-knak a kereskedelmi bankok gyakorlatától eltérően. Így különféle kezdeményezések születtek az Európai Befektetési Bank és a bizottság részéről is. Jeremy, Jessica és Jasmine nevezném meg, hogy hogyan lehetne tőkét juttatni és garanciákat a KKV-k részére. Ami pedig a KKV-k meghatározását illeti. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság tanulmányt készített, hogy megismerje a tagállamok véleményét a jelenlegi meghatározás helyzetéről. A tanácsban még nem volt lehetőségünk arra, hogy eh, ezt megvitassuk, és eh, várjuk a bizottság tanulmányát. Így eh, nagyon fontos, hogy a jelenlegi meghatározás a KKV 95%-át felölelje. Nagyon fontos az, hogy alapos vitát folytassunk, hogy pontosan megvizsgáljuk hogy megfelel a meghatározás jelen céljainknak. A parlament véleményére is nagyon kíváncsiak vagyunk. Elnök úr, tisztelt képviselők, biztos úr! Ma délelőtt arra koncentrálunk, hogy a KKV-k hogy juthatnak a jelenlegi gazdasági helyzetben megfelelő forrásokhoz, finanszírozáshoz. Szeretném aláhúzni, hogy nagyon fontos a forrásokhoz való hozzáférés, azonban a KKV-knek a megfelelő üzleti környezetre is szükségük van, hogy továbbfejlődhessenek. A kisvállalkozói csomagot 2008-ban fogadtuk el. És ez pedig átfogó politikai keretet ad a KKV-k megsegítéséhez. Számos tagállam már konkrét lépéseket is tett azáltal, hogy például bevezett az egyablakos ügyintézést, hogy ezzel is segítse a kis és középvállalatokat. Azonban ébernek kell maradnunk, hogy megfelelő környezetet teremtsünk a KKV-knak, amelyben tovább növekedni tudnak. Így csökkenthetjük a rájuk nehezedő administratív és bürokratikus terheket is. Köszönöm. Vám za vaše vystoupení a nyní promluví za komisi pan komisař Hán. Akkor most Hán úrnak adom át a szót. Köszönöm. Tisztelt képviselők, tisztelt miniszter úr! A kis és középvállalkozások az európai gazdaság szívét, lelkét képezik. 23 kis és középvállalkozással, 23 millió kis és középvállalkozással számolhatunk Európában. Ez az európai vállalkozások 99,8%-a. Európa jövőbeni versenyképessége természetesen éppen ezért a KKV-k versenyképességétől függ. A válság a KKV-kat másokhoz hasonlóan súlyosan érintette, és általában a KKV-k azok, amelyek nagyobb nehézségekkel küzdenek, amikor tőkét kell bevonniuk, hitelekhez kell jutniuk. Van tehát egy közfelelősségünk a KKV-kkal szemben, segítenünk kell nekik, hogy ne kerüljenek hitelválságba, és növelni tudják optimális módon a beruházási potenciáljukat. Az Európai Bizottság az elmúlt években ismételten intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a KKV-knak a tőkéhez való hozzáférését javítsa. A meglévő programok adaptációja révén 2010-ben és 2011-ben sikerült számunkra a rendelkezésre álló forrásokat, pénzforrásokat, hiteleket, garanciákat 8,1 milliárd eurónál nagyobb összegre növelni. 300 különböző eszköz áll így a kkv finanszírozásának rendelkezésére, és ezáltal közvetlenül 90 ezer munkahelyet teremtettünk. Szeretném használni az alkalmat arra, hogy a parlamentnek a gyors, erős és hathatós támogatásért köszönetet mondjak, amit nyújtottak a szabályozásunk évek során szükségesé vált módosításakor, hogy megfelelően tudjunk reagálni a kihívásokra. Például a új, megújuló alapok a működőtőke területén és így hozzájáruljunk a válság leküzdéséhez jelentős mértékben, különösen bizonyos tagállamokban. Ezekben az években a bizottság közösen a tagállamokkal egy további intézkedést tett annak érdekében, hogy úgy adaptálja a programokat, hogy a még rendelkezésre álló pénzforrások célirányosan felhasználhatóak legyenek az új munkahelyek megteremtésére. De természetesen a fiatalkori munkanélküliség leküzdése is ennek a kezdeményezésnek a részét képezte fontos, hogy az erőforrásoknak az újraallokálását és a még rendelkezésre álló eszközök újrafelhasználását lehetőleg a KKV-k érdekében tegyük meg, hiszen ők azok, akik fenntartható módon munkahelyeket tudnak Európában teremteni, Szeretnék emlékeztetni arra a képre, hogy, hogy 23 millió európai munkanélkülű van, ugyanennyi kis és középvállalkozás, tehát leegyszerűsítve, hogyha minden egyes KKV egyetlen egy munkanélkülit vesz föl, akkor gyakorlatilag már meg is oldottuk a problémát. Nos, a kezdeményezés alapján a mai szempontból összességében 5-8 milliárd eurónyi erőforrás újraallokálására fog sor kerülni. A strukturális politikák keretében is a KKV-kat kell középpontba helyezni. A regionális fejlesztés alap eszközének 80%-át kell számukra megnyitni, és a kevésbé fejlett régiókban ezeket a prioritásokat, tehát a KKV-knak a energiahatékonyságba, megújuló energiaforrásokba való befektetését kell támogatni. A kevésbé fejlett régióknak 50%-ánál kell erre figyelmet fordítani. Tehát erős jelet kell küldeni, annak érdekében, hogy erősödjön a versenyképesség a KKV-knak, és közösen kell dolgoznunk azon is, hogy a KKV-knak a strukturális alapokból származó pénzeszközökhöz való administratív hozzáférését könnyítsük. Köszönöm az Európai Parlamentnek a administratív könnyítéseket érintő javaslatait, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy az administratív kihívásoknak a nagy része nemzeti, tagállami és regionális szinten jelentkezik, például a kisvállalkozási jogszabálycsomag megvalósításából eredően ezzel kapcsolatban is voltak javaslataink közös erőfeszítésre van szükségünk európai szinten és tagállami szinten is, annak érdekében, hogy a KKV-k helyzete javuljon. És zárásképpen még egy pontra utalnék, amiről már volt szó, a KKV-k fogalom meghatározására, amely mindig vitára ad okot. Önök is tudják, hogy az Európai Bizottság ezt a fogalom meghatározást időről időre felülvizsgálja, jelenleg pedig egy független értékelést folytat le ezzel kapcsolatban, ami a forgalmi, össze, tehát a KKV definíciójának megfogalmazásra szolgáló munka, társszámot és forgalom, szá, forgalom mértéket illeti. Erről is a jövőben még vitatkozni kell, a jelen időpontban még nem tudom megmondani, hogy ez az értékelés a jelenleg hatályos fogalom meghatározás módosítását fogja e-, eredményezni. Úgy gondolom, hogy az európai gazdaság gerincét képezik a KKV-k, és az elmúlt hetekben, hónapokban sokat beszéltünk a növekedésről, az új növekedési kezdeményezésekről világos, hogy fenntartható növekedési intézkedéseket kell tennünk, és ezek, ezeknek eh, gyakorlatilag a KKV-knál kell kezdődniük. Erre hajlandó lesz a jövőben is a bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, a hozzászólását, és most pedig megadom a szót a különböző ö, politikai frakciók felszólalóinak. A néppárt nevébe Bencen úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos az, hogy KKV barát intézkedéseket fogadjunk el. És nagyon gyakran a bürokrácia miatt nem jut el a segítség a KKV-khez. Tudjuk, hogy a KKV-k eh, munkahelyeket teremtenek, és eh, éppen ezért eh, sokkal jobb eljárást kellene kialakítani nekük, nekik, hogy sokkal egyszerűbben tudjanak forrásokat, hiteleket igényelni. Sokkal jobb összekötetést kell létrehozni a finanszírozás és a vállalatok között. Ez egy jelentős kihívás pillanatnyilag Európában. Az a helyzet, hogy nagyon fontos például az energiahatékonyság is, és az energiahatékonyság tekintetében hasznos lenne az ezzel foglalkozó KKV-k helyzetét megkönnyíteni, hogy könnyebben férhessenek hozzá a strukturális alapokhoz. Elképzelhető, hogy sokkal több munkahelyet teremthetnénk, hogyha könnyebb lenne a kapcsolattartás bürokratika mentes. Tehát itt nagyon sokfajta munkahely született, tehát például olyan iparosok, akik mondjuk épületeket szigetelnek, egészen az alternatív energia előállításaik. Tehát rengeteg fajta munkahely lenne teremthető. De mindenképpen egy, tennék egy rövid megjegyzést még a fogalom meghatározásról is. Fontos az, hogy a jelenlegi meghatározás minél több vállalatra vonatkozzon. Pillanatnyilag a KKV meghatározásának a tartalma csak 95%-ot fog át. Köszönöm szépen, most a szocialisták és demokraták nevében Konstance Krél kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon gyakran elhangzott már, hogy a KKV-k az európai gazdaság szívét, lelkét képezik. Most azok is, és nagyon sok mindent teszünk is az érdekükben. Úgy gondolom, hogy ami különleges ebből a szempontból, az az, hogy más nagy gazdasági térségekkel szemben mi kisebb vállalkozásokkal rendelkezünk, amelyek a globális gazdaságban is versenyképességgel rendelkeznek, és amelyek rugalmasan tudnak alkalmazkodni az új feltételekhez. Ez az a különlegesség, sajátosság, amivel az európai gazdasági térségnek a kkv rendelkeznek, és mi támogatjuk őket. Ők nem csak a következő támogatási időszakban lesznek a strukturális politika szíve, lelke, hanem már most is azok, és sokat tettünk annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférjenek a strukturális alapokból származó pénzeszközökhöz. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy még van javításra lehetőség, egyszerűsítésre potenciál, hogyha egy kis vállalkozás eh, kedvező eh, kondíciók mellett kap hitelt, akkor talán nem feltétlen szükséges vastag nyomtatvány köteget kitölteni ennek a hitelnek az igényléséhez. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a KKV-k intelligens mód alkalmazásával rávehetők arra, hogy a gazdasági növekedést, az innovatív megközelítésmódot, a gazdasági fejlődést összekössék a fiatalkori munkanélküliség leküzdésével. Hán biztos úr egy korábbi vitában azt mondta, hogy ha minden vállalkozás Európában csak egyetlen egy fiatal munkanélkült alkalmazna, akkor gyakorlatilag a fiatalkori munkanélküliség problémát már meg is oldanánk itt Európában. Nos, valamilyen szinten igaza van. Úgy gondolom, hogy ehhez kapcsolódóan azt kell elmondanunk, hogy eh, azt kell, hogy mondjuk, hogy a NDK-s múltra emlékeztetne az, hogyha csak arra hivatkoznánk, hogy európai pénzt akkor kaptok, hogyha fiatalkori munkanélkült alkalmaztok. Intelligens programokat kell kialakítani, hogy jó képzési lehetőséget kapjanak a fiatalok, és utána vállal, valamilyen vállalatban munkát találjanak. Ezt kell támogatnunk európai szinten. Úgy gondolom, hogy meg éri elgondolkozni azon, hogy hogyan lehetne speciális erre irányuló projektet indítani. Talán az elkövetkezendő támogatási időszakban eh, sikerül ilyen ehhez kapcsolódó ötletekkel előállnunk. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nem szeretném, eh, hogy eh, ilyen átmeneti hatása legyen csak az intézkedéseknek, hanem fenntartható munkanélküliség csökkentő hatást kell elérnünk. Egy követelésem van a bizottsággal szemben. Tudom, hogy a bizottság átdolgozza jelenleg a versenyjogot. Nagyon is értelmes lenne itt a régiókat megnézni, hiszen a különböző régiókra különböző versenyszabályok vonatkoznak, ez növeli a bürokráciát, ez növeli a nehézségeket az eszközökhöz való hozzáférés területén. Jó lenne, hogyha itt egy pozitív javaslattal állna elő ezen a téren a bizottság. azaz kupinu. Köszönöm szépen hozzászólását, és most pedig az ALDE frakció nevében Krajce úr igen nagy problémákkal küzdködnek a KKV-k, és az egyik jelentős probléma az, hogy nehéz hozzáférni az EU-s forrásokhoz. Itt a bizottságnak mindenképpen lépnie kell. Vannak különféle programok, ezekről szó is esett. Egy eh, parlamenti tanulmány megvizsgálta a strukturális alapok hatékonyságát, amelyek a KKV-kre vonatkoznak. Azonban eh, megtaláljuk a problémákat is. Tehát a KKV-k között nem tesznek különbséget. Gondoljunk például a mikrovállalkozásokra, gondoljunk a önálló vállalkozókra. Óriási bürokratikus akadályok tornyosulnak a KKV-k előtt. Nagyon nehéz az előfinanszírozás, nagyon nehéz utána eleget tenni a könyvvizsgálási kötelezettségeknek. Ez pedig eh, arra ösztönöz engem, hogy néhány kérést intézzek a bizottsághoz. Meg kell könnyíteni a strukturális alapokból való finanszírozást. Meg kell könnyíteni a Jeremyhez való hozzáférést. Hiszen eh, itt egy, az 50 ezeres önrész elég magas. Ezen kívül az előfinanszírozási projektekhez való önrészt is szerintem enyhíteni kell. Különféle kis és középvállalatok vannak, ezt is figyelembe kell venni. De nagyon fontos a együttes finanszírozás önrészének csökkentése. Több támogatásra van szükségünk az önsegélyzéshez, hogy saját magukon segítsenek a KKV-k. Itt a kamarákra hárulna például egy lényeges szerep. A saját tőke ellátottságot is erősítenünk kell a KKV-knél, hiszen ez az előfeltétele annak, hogy a bankoktól hitelt kaphassanak. Biztos úr, éppen ezért nagyon fontos az, hogy a Bázel 3-at úgy alkalmazzuk, hogy a kis és középvállalat számára ne nehezítse meg a hitelkihelyezést, hanem hogy teremtse meg a lehetőségét annak, hogy viszonylag súrlódásmentesen jó feltételek között hitelhez a KKV-k. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, a zöldek eh, nevében Miranda asszony kapsz. Obrigada, presidente. Señor comisario, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A kis és középvállalkozások elengedhetetlenül fontosak az egyes tagállamokban, különösen azokban, amelyek a gazdaság és pénzügyi válságnak különösen ki vannak téve a kis és középvállalkozásoknak. A fejlődése, fejlesztése már csak azért is fontos, mert hogy bizonyos munkanélküli csoportok számára befogadó lehetőséget teremtenek a migránsok, a nők és a fiatalkor munkanélküliek számára. Olyan társadalmi csoportok számára, amelyek körében 40-50%-ot is elérhet bizonyos tagállamokban a munkanélküliség. Ez a magas munkanélküliségi ráta megköveteli azt, hogy a politikusok tegyenek végre valamit ennek a gazdasági szektornak, a kis- és középvállalkozásoknak a versenyképessége növelése érdekében. A KKV-k az elmúlt években rendkívüli módon eladósodtak. A munkahelyeknek, az európai munkahelyeknek a 85 százaléka ebben a szektorban született új vállalkozások alapítása révén amit sokszor akadályozott a rendkívüli bürokratikus teher. A kohéziós politikák átdolgozása keretében konkrét programokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy pontosan ezeket a gyengélkedő KKV-kat töltsük meg újra élettel. A különböző igazgatási területek koordinációjára szolgáló eszközöket egyszerűsíteni kell, rugalmassá kell tenni, használni kell az új technológiák nyújtott a lehetőségeket, és a határokon átívelő KKV közötti együttműködés lehetőségeit is erősíteni kell. Fel kell szólítani őket arra, hogy a határokon átívelő kereskedelmet is erősítsék a válság leküzdése érdekében. Köszönöm szépen hozzászólását, és most pedig az ECR nevében Csicseszter úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, nagyon örülök, hogy ez a téma és a kérdéseink végre napirendre kerültek a mai napon. Annak viszont nem annyira örülök, amilyen válaszokat kaptunk a jövőre vonatkozóan. A kisvállalkozások nagyon magukra maradnak, amikor el akarnak indulni, majd túlélni, és minden segítséget, támogatást meg kell nekik adni az észszerűség határain belül a kisvállalkozásoknak az aggodalmai nagyon is konzisztensek. Először is arra van szükségük, hogy információt kapjanak és támogatást, hogy megtalálják azt, hogy honnan kaphatnak segítséget továbbá támogatásra van szükségük ahhoz, hogy finanszírozáshoz jussanak. Ez pedig különösen nehéz, a kis összegű hitelek felvétele nagyon problémás. A bankok nem szeretik a kis összegek folyosítását, ők arra mennek rá, hogy minél nagyobb összegeket nagyobb jutalékért adjanak ki. Ez egy komoly kihívás. Amit mi tehetünk, az az, hogy az administratív terheket csökkentjük a kisvállalkozások számára. Nagyon bonyolultak a szabályok, sokkal nehezebben bonyolul, boldogulnak el ezekkel, mint a nagyvállalatok. És végül azt mondanám, hogy hosszú távon remélem, hogy a bizottság az utolsó kérdéseink egyikét fel fogja karolni, hogy a fel nem használt összegeket azokat a kutatás fejlesztésre fordítsuk, amikor ez lehetővé teszi a vagyon megteremtését a jövőre. Köszönöm szépen, és most pedig a Szabadság és Demokrácia Európájának Szalafrákos úrnak. Köszönöm szépen. A kis és közepes vállalatok képezik a sarokkövét az európai gazdaságnak, és talán a leghatékonyabb elem, amelyik segítheti a foglalkoztatás megteremtését a jelenlegi európai légkörben. Ugyanakkor ez a tevékenységi terület nyilván az egyik legérzékenyebb a gazdasági válság esetén a KKV-knek a teljesítmény csökkenése 60% volt Görögországban. Ez volt a legmagasabb, ezután következik Spanyolország 50%-kal. Ennek az ellenpólusa Németország, amelynél, amely Németországban megerősödtek a KKV-k 21%-kal, javult a teljesítményük. Az én hazámban, Görögországban nagyon megszenvedték a válságot a kis KKV-k, megszűnik, és nem kapnak már hitelt a bankoktól. Nagyon sok vállalat bezárja kapuit, és ezzel csak romlik a munkaerőpiaci helyzet. A legutóbbi vizsgálatok amit az, e- az Európai Központi Bank végzett, e, azt mutatják, hogy egyre nehezebben kapnak hitelt a KKV-k, sokkal szigorúbbak a feltételek. Ezért kérem, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket, hogy fel tudják a, venni a finanszírozási lehetőségeket azon országokban a KKV-k, ahol éppen a megszorító intézkedések miatt vannak gondok. Ehhez az is szükséges, hogy a strukturális alapok és a az az e EBK között legyen megfelelő együttműködés. Meg kell nézni az is, hogy melyek az egyes ágazatokban a legjövedelmezőbbek, és azokra kell koncentrálni. Federáció Európske Szirnocene Levice. Köszönöm szépen. Akkor most a GUE nevében Cúber úr kapsz. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mindent el lehet mondani azokról a szükségességekről, amik ugye arról szólnak, hogy a KKV-kat támogatni kell, bátorítani kell, a tevékenységüket bővíteni kell, hiszen a foglalkoztatás és a növekedés keretében jelentős a szerepük, ezt senki sem kérdőjelezi meg. Ugyanakkor a megszorító intézkedések ahhoz vezetnek, vezettek el, hogy a KKV-k most kutyaszorítóban vannak, és be kell, zárják kapuikat. Hogyha ezen a téren nem érünk el semmiféle módosítást, és ez a recessziós politika változatlan marad, akkor lehetetlen lesz, hogy a növekedést és a foglalkoztatás növelését újra elindítsuk mindez idáig a növekedést és a megszorító politikát nem sikerült egyensúlyba hoznunk. Ez gyakorlatilag egy szemfényvesztés, ami itt folyik. Előre próbálunk megtekinteni, előre próbálunk haladni, de eltúsoljuk azt, hogy a megszorító politikának ezzel ellentétes drámai hatásai vannak. Gondoljanak csak a, a Trojka által Portugáliával szemben megfogalmazott intézkedésekre. Az elmúlt év óta ennek drámai hatásai vannak Portugáliában három 30 ezer munkahely szűnt meg az elmúlt év óta, ez azt jelenti, hogy, hogy naponta 50 munkahely veszett el, különösen a KKV szektorban, hiszen ott számos vállalkozásnak csődöt kellett jelentenie. Ezt nem tarthatjuk így fenn meg kell értenünk azt, hogy ezek a megszorító intézkedések, a fizetések és a nyugdíjak csökkentése, a fogyasztás csökkentéséhez, és így a KKV-kkal szembeni kereslet csökkenéséhez vezetnek el. A bizottság az IMF-fel és az Európai Központi Bankkal együtt határozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek a portugál gazdaságot kutyaszorítóba hajtották. Támogatnunk kell ezzel szemben a KKV-kat, és politikai politikai intézkedéseket is kell találnunk arra, amelyek a KKV-k eh, csőd helyzetét vagy csődközeli helyzetét megszüntetik. A KKV-knak a támogatása azt jelenti, hogy a közkéznek, az államnak támogatnia kell őket, és nem szabad, hogy monopól helyzetbe kerüljenek nagy vállalatok, a nagy tőke és a multinacionális vállalatok profitáljanak csak az intézkedésekből az energiaszektorban, a bankszektorban a pénzforrásoknak a kkv számára is hozzáfér, hozzáférhetőnek kell maradniuk, és nem szabad, hogy a bankok vállalhatatlanul magas kamatok mellett monopól helyzetben adjanak hiteleket, csak le kell építenünk a bürokráciát, és ez kell, hogy a fizetési határidők lerövidítéséhez vezessen el. Köszönöm a szót, akkor folytatjuk és Sinclair asszony kap szót másfél percre. Um, um, Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szép szavakat hallottunk a KKV-kről, mint hogy a gazdaság gerincét képezik, és így tovább. De mi van a realitásokkal? a kis vállalkozókról volt szó, de itt a mi vállalkozásunk az nem olyan, mint a, egy kiskereskedelem, hanem a legtöbb embert foglalkoztatják és a Midlands részén azt láthatják a kiskereskedők, hogy olyan szabályozások vannak, amik egyszerűen megfojtják őket. Az uniós szabályok olyanok, hogy e megfojtják őket. Nincs lehetőségük a finanszírozásra, megfelelő képzésre, és mindig falba ütköznek. Miközben a legnagyobb befizetők az Egyesült Királyságban, és mégis. Tehát az európai globalizációs alapot is, hogyha megnézzük, mindenki kap hozzá egy férést, kizárólag az Egyesült Királyság. Coventry és a mi vidékünkön nagyon sok vállalat zárt be, ugyanúgy, hogy a franciák ugyanilyen helyzetben kaptak támogatást, Coventry lakossága nem. Ez nagyon nem helyes így. És a G8-ak is megfoglalkoztak a kérdésekkel, de mi van az Egyesült Királyság érdekében semmi nem történik, miközben a második nagyobb megfizetője az uniónak. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most pedig folytatjuk a többi felszólalóval, és másfél perc Rübik úr kap szót lenne egy kérdésem Hán biztoshoz, és pedig, hogy néz majd ki? Itt a kutatási infrastruktúra. Mit terveznek a kutatási infrastruktúra területén, főleg a KKV-k számára szóló ajánlataikban? A második kérdésem pedig Bannen miniszterhez szól. Holland francia elnöktől hallottuk, hogy növekedési stratégiára van szükségünk. Ez hogy néz majd ki konkrétan a 2013-as költségvetésben? A 2013-as költségvetés mely pozícióiban lát növekedési esélyt? Mit szám itt a kölcsönös keretprogram érdekében 2020-ig milyen növekedési infrastruktúrát terveztek itt be, ezen kívül milyen programokat szeretne milyen forrásokkal ellátni. A harmadik megjegyzésem az, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a fiatal vállalkozók esélyt kapjanak az Európai Unió többi országában, de az Európai Unión kívül is, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek létezik az Erasmusnak egy fiatal vállalkozókra vonatkozó formája is. Mindenképpen eh, többet kell tennünk a fiatal vállalkozókért, akár az Erasmus segítségével is. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy eh, megfelelően meghatározzuk a KKV-ket. Meg kell néznünk, hogy például a nemzetközileg tevékenykedőket nem lehetne részesíteni globalizációs alapokból is. Köszönöm szépen. Most akkor három percre átadom a szót Tolja asszonynak. Presidente, lo sviluppo... Köszönöm szépen, elnök úr. A fejlődés az nem luxus, hanem egy kötelezettség. A fejlesztés, a növekedés a prioritásainkat képezik. Az én frakcióm csak büszke lehet akkor, hogyha arra gondolunk, hogy mindig is hangsúlyoztuk a növekedésnek a fontosságát, és azt kértük, hogy az európai politikáknál legyen irányváltás. Nagyon jól tudjuk, hogy a KKV-k képezik a fejlődés, a növekedés sarokkövét, szükségtelen ezt ismételgetni, de hosszú távú fellépésre van szükségünk, figyelembe véve a humántőkét, amit a fiatal, az európai fiatalok képeznek. A vállalati szellem, ez nem csak egyéni egyéni ö, sikerélményt jelent, hanem az egész társadalomnak fontos és ö, jó. Tehát a vállalkozásra kell ö, alapozni, de egy egyenlőbb esélyek mellett, és hosszú távon kell gondolkodni. Fontos az innováció, ami befogadja az új hozzájárulásokat, és fenntarthatónak kell lenni környezetvédelmi és társadalmi szempontból egyaránt. Amikor hosszú távú politikáról, világos látásról beszélek, akkor szeretném hangsúlyozni a ö, szakképző intézetek szerepét is. Ezek régóta megvannak Európában, csak nagyon sokszor elhanyagolják őket, holott nagyon jelentős hozzájárulást tesznek hozzáférhetnek a tudományhoz és a gazdasághoz egyaránt. És vissza rá szeretnék térni a források kérdésére. Természetesen sürgőségi intézkedésekre szükség van, de a tanácsnak, amelynek felül kell vizsgálni a strukturális alapoknak a szabályozását a parlamenttel együtt, fontos lenne, hogy megvizsgálja azt is, hogy ezek a források hogyan kerülnek felhasználásra, különböző lehetőségek a KKV-knak, a kutatásra fordítható összegeket, mind hatékonyabb gyakrabban kell felhasználnunk azért, hogy ebből egy megnövekedett potenciál jöjjön létre. Hogyha nem, akkor ezek az összegek elaprózódnak különböző tematikákra is oda kellene figyelnünk. Fontosak az egyes témák, de ugyanakkor a régiók autonómiáját is szem előtt kell tartani. Fontos, hogy a régiók beleszólhassanak a programok megfogalmazásába, és választások legyen. Vannak régiók, amelyek igenis nagyon jól meg tudják fogalmazni a prioritásaikat, és amelyek képesek kiválasztani, hogy melyek az ő saját prioritásaik, mert az ő területüken kell gondolkodnunk, őróluk kell gondoskodnunk gondoskodnunk. Az egyes régiókban vannak jó fejlesztési, növekedési ötletek, amelyek az összes gazdasági struktúrát figyelembe veszik az adott területen. Ebben vannak az igazi források. Tehát a régiókra, a területekre kell koncentrálni európai szinten, úgy, hogy bevonjuk a helyi önkormányzatokat is. És most szeretnék rátérni a KKV-k meghatározására. Természetesen a tagállamok ebbe beleszólhatnak, a tanács is elmondhatja a véleményét. Itt nem csak strukturális alapok vannak, árbevétel, forgalom, létszám, de fontos az is, hogy milyen minőséget képeznek ezek helyi szinten, regionális globális és világszinten. És nagyon fontos az is, hogy milyen hálózatba illeszkednek. Köszönöm, és most másfél percben Manescu asszony. Köszönöm. A KMU-k nagyon nehezen jutnak hozzá forrásokhoz, pedig eh, a források nagyon fontosak lennének annak érdekében, hogy a KKV-k növekedhessenek és munkahelyeket teremthessenek. A kis és középvállalatok szenvednek mindig elsőként a válság alatt a strukturális alapokból finanszírozott projektekben történő részvételük igazi lehetőség, sőt a túlélés záloga lehet a KKV-k számára. Nagyon fontos támogatni a KKV-ket eh, éppen azért, hogy eh, megfelelő módon finanszírozhassák projektjeiket. Ezen intézkedések hatékonysága létfontosságú, és eh, eddig nem volt teljesen egyértelmű ez a hatékonyság. Az adminisztrációs terhek sokkal nagyobbak voltak, mint a haszon. Bátorítanunk kell a KKV-kat, és nem újabb akadályokat kell teremtenünk számunkra. Sokkal jobb projektekre van szükségünk, hogy a strukturális alapok eljussanak ténylegesen a KKV-khez, hogy a magánszektort ezzel támogassuk. Egyszerűsíteni kell az eljárásokat, és garantálnunk kell a technikai támogatást is, hogy minél könnyebben hozzáférhessenek ezekhez az eszközökhöz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most köszönöm azt is, hogy betartotta a felszólalási időt. Egy percre Bütikofer Mike. Yeah, yeah, thank you. Die Kollegen, die azok a kollégák, akik kedvezményezték ennek a vitának a megtartását, a kilencedik kérdésükben vitatárgyává tették azt, hogy nem lenne -e helyes a társfinanszírozási követelményeket az Európai Uniós programok keretében átgondolni, megváltoztatni. Én ezt egy helyes kérdés feltételnek tartom. Ugyanakkor mindenképpen vizsgálnunk kell ebben az esetben a kontextust, az intézkedése kontextusát, és ez azt jelenti, hogyha a kkv knek a fogalom meghatározását bizonyos mit kepeknek a beépítésével vizenyősé tesszük fel, puhítjuk, akkor kevesebb pénzt fogunk szétosztani azoknak a KKV-knak a számára, akik már eddig is kevés pénzzel rendelkeztek. Másodszorban, hogyha társfinanszírozási feltételeket kihívásokat csökkentjük, akkor kevesebb KKV fog összességében hozzájutni, hozzáférni a húsos fazékhoz. Tehát ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha egyben hajlandóak vagyunk a rendelkezésre álló forrásokat is növelni. Ez az a konzekvencia, amit le kell vonnunk ebből a vitában. Nem nézhetjük tétlenül, hogy közeledik a 2020-as horizont, és a jövőben kevesebb pénzt adunk ki je předepsaný čas a... Köszönöm, de önnek is megvan a kihelyezett felszólalási ideje, és tartsa be. Viki Ford a következő egy percre. Köszönöm a kis és közepes vállalatoknak, nagyon sok a problémájuk, sokkal több, mint a nagyoknak. A mikrovállalkozásokat ki kellene vonni a nagy európai szabályozás alól, és hogyha mégis bevonásra kerülnek, akkor egy könnyű rendszerrel kellene. A finanszírozási lehetőségek is problémát jelentenek, a KKV-k nem jutnak igazán hozzá a, ezekhez a pénzekhez. A bürokráciát lehetne csökkenteni, nagyon sok KKV panaszkodik erről, részt vennének európai Uniós projektbe, de hónapokig, évekig várnak, és van olyan is, hogy egyáltalán nem érkezik meg a pénz. Azok a vállalatok, amiket ö, ö, szerződést kapnak, és hogyha elvégezték a munkát, akkor időben ki kell őket fizetni. Ezt a problémát meg kellene olvasni, oldani, de nagyon sok ö, európai szabályozásnak megvannak a következményei. A nagy vállalatok egyszerűen nem vásárolnak a kisvállalatoktól. vállalatoktól abba kell hagyni azt, hogy állandóan csak beszélünk a KKV-król, hanem lépni kell. és Specifikus kérdéseket kell megvizsgálni, és biztos úr azt várom, hogy kilenc specifikus választ is kapjunk a kérdéseinkre. Köszönöm szépen, és akkor most egy percben Szimanszki úr következik egy percben. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Az Európai Parlament nagyon jól megérti, hogy a bizottság arra indul, arra törekszik, hogy megszüntesse az akadályokat a KKV-k a, és hogy az én hazám esetében elég magas a, az alokált alapok összege, de mégis oda kell figyelnünk arra, hogy még nagyobb lenne az igény, mint amelyekkora a kínálat. A KKV-knak a logikája azt eredményezi, hogy a legkisebb vállalatok vannak legtöbben, és ezek 96%-át képezik a KKV-knak. Ezeknek kétharmada pedig önálló vállalkozó, akik személyek, akik létrehoztak saját magukra valamilyen tevékenységi köret, tehát önfoglalkoztatók. És a válságot is figyelembe kell venni, elengedhetetlen, hogy társfinanszírozásról gondoskodjunk, ami lehetővé teszi, azt is, hogy a vállalatnak tulajdonképpen a saját tőkéjét helyettesítse. Tehát a parlamentnek egyszerűsítenie kellene a szabályokat, és 2013-tól új szabályokkal kellene dolgozni. Sternov úr következik. Köszönöm. Elnök úr, az elmúlt hónapok során bejártam az országom nagy részét, és nagyon sok KKV-vel beszéltem. Mindenki ugyanazt mondta, megfojtanak minket, ne a nagy bankokra, nagy vállalatokra összpontosítsanak, hiszen a KKV-ket érte a legnagyobb csapás a válság alatt. Számos kis és középvállalat olyan technológiát használ, amelyet 20 éve használtak, amikor elindították az üzletüket. És megkérdeztem, hogy miért nem kérnek európai eszközöket, miért nem újítják fel a termelési eszközeket. Azért volt a válasz, mert nem tudunk ki pályázatokban részt venni, mert annyira bürokratikusak az eljárások. Ezen kívül a korrupció sem éppen KKV barát. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a projektekben dolgozó közszolgák is a nagy cégekben érdekeltek, hiszen nagy cég, nagy kenőpénz. És így sokkal könnyebb megérteni, hogy mi van. Köszönöm szépen. Mo- Köszönöm szépen. Én szeretnék pozitívabb hangot megütni, mint ez a síralom halmaz, amit eddig hallhattunk. Úgy gondolom, hogy az európai strukturális alapokból származó pénzeszközöknek az is célja kell, hogy legyen, hogy a vállalati örökségünket itt Európában megtartsuk, és ezzel együleg új vállalatok alapításához is hozzájáruljunk. 4-5 ezer munkahely született ezeknek az eszközöknek a következtében Hollandiában, és ezek az eszközök jól kiegészítették a helyben eh, rendelkezésre álló tőkekínálatot. A 2014-2020-as pénzügyi keret jelenleg vitát képezi. Ebben eh, új, megújuló alapokat irányoztunk elő, ezeket is alkalmaznunk kell a KKV-k támogatásába. Holnap lesz az informális európai csúcs, nem lenne lehetőség arra, hogy új pénzügyi eszközök alkalmazásáról is ott szót ejtsenek, és a bizonyos pénzeszközök felszabadításáról, és nem lehetne, hogy minden tagállam egy KKV cselekvési programmal álljon elő a KKV támogatására. Bizonyos országok a bürokratikus akadályok felépítésében bizony igenis bűnössé tettük magukat. Számukra az előfinanszírozás lenne a fontos, hiszen nagyon sokszor ez az, amit nem tudnak a KKV-k biztosítani. Köszönöm szépen. Most kettő percre Kálfin úr kap szót. Mr. Minister, Mr. Commissioner. Miniszter úr, biztos úr, minnyáján azt ismételjük, hogy a KKV-ket finanszírozni kell, a KKV-ket tehermentesíteni kell, és meg kell könnyíteni a piachoz történő hozzáférésüket. Sok minden történt, azonban sok minden történhet még. Nézzük meg az eszközökhöz való hozzáférésüket. Mindenképpen növelni kell annak a lehetőségét, hogy előre kifizessünk bizonyos eszközöket a kis és a mikrovállalatoknak, hiszen nagyon nagy nehézségeik vannak a együtt a társfinanszírozásban. A második pontom a több éves pénzügyi keret. Nézzék csak meg, a legközelebbiről írok egy jelentést. Azt látjuk, hogy a kohéziós alapokhoz nehéz hozzáférniük a KKV-knek. Igen, hozzáférnek a modern technológiához, de hány ilyen KKV van, amelynek a legmodernebb technológiára van szükségük? A következő többéves pénzügyi keretben figyelembe kell ezt is venni. A bizottság elnöke azt mondta, hogy az el nem költött alapokat is fel lehet használni a következő keretben. Nem csak munkahelyre teremtésre, hanem KKV fejlesztésre is. Most nézzük a bürokráciát. A bürokrácia leépítés azt is jelentheti, hogy rossz gyakorlatot büntetni, szankcionálni is lehet. Azt látjuk, hogy számos országban eltűnnek a KKV-knek szánt pénzek. Most ez legyen adminisztrációs hiba, legyen bármi más a piacra való bejutás elősegítése nagyon fontos abban a tekintetben, hogy növeljük a digitális piacot. Itt nagyon sok mindent lehet csinálni, van egy digitális napirendünk is. Azonban itt eh, a szakképzése kölcsönös elismerése is sokat jelenthet. Az összefoglalásom az, hogy nem férnek hozzá európai pénzhez megfelelő módon. Köszönöm szépen, és most egy percre hol asszony szó. Tisztelt elnök úr, az én régióm Anglia észak, észak-keleti része több hónapig próbáltuk létrehozni a megfelelő rendszert, és most fontos, hogy a KKV-kat a feltöltött alapokkal, bankgaranciákkal, egyebekkel segítsük. Ezek kohéziós politikai eszközök is. Egyetlen egy egyszerű vállalat, válasz nincsen. Sharon Bowles kollégám végezi a tanulmányt a tőkekövetelményekről de a bankhitelek mellett egyéb finanszírozásra is szükségük van. Maga a pénzügyi eszköz is nagyon bonyolult, de megfelelő auditálási, jelentési sztenderdekre is szükség van, mert nincs értelme elméleti finanszírozást biztosítani a KKV-knak, hogyha olyan előírások járulnak ehhez, amit egyszerűen képtelenek teljesíteni a KKV-k még a legeslegkisebb vállalatok számára is elérhetők kell, hogy legyenek ezek az összegek. Köszönöm szépen, és most pedig Kriszogélos úr egy percben. Köszönöm szépen, valóban. A válság most minden kis vállalatot sújt és nagyon nagy százaléka van a munkanélkülieknek is, akik kis KKV-kból kerültek ki. Olyanok is vannak, akik maguk voltak vállalkozók vagy tulajdonosai a KKV-nak, és elveszítették a munkájukat, és most munkanélküliek. A KKV-k nem, járul, nem jutnak hozzá egyrészt a kölcsönökhöz, illetve európai finanszírozást is nehezen tudnak igénybe venni. 80 százalékuk a KKV-knak elutasít, elutasít biztosításban részesül, amikor a bankokhoz fordul. Tehát még csak egy külön alap sincs, amiből nyersanyagokat, egyebeket tudnának beszerezni. És a csődeljárások is bonyolultak tehát lehetőséget kellene adni a KKV-knak, hogy valahogy lépjenek. Most az van, hogy először tőkét kell költeniük, nem tudják visszaigelni a hozzáadott értékadót, és utána pedig majd megkapják, vagy nem kapják meg azokat a pénzeket, amiket ők már befektettek. Ahogy a biztos is mondta, el kell jutni oda, hogy minden KKV felvehessen egy-egy fiatalt. Abban kell segítenünk a KKV-knak, hogy a finanszírozásuk megoldható legyen, és akkor a fiatalok munkanélkülisége ellen is tudunk fellépni. Köszönöm szépen, Ubermeyer úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a KKV-k az Európai Unió vállalkozásainak több mint 90%-át teszi ki, 80%-át adja a munkahelyeknek, így a gazdaság gerincének tekinthetők. A gazdasági válság következtében a hozzáférés a tőkéhez problémássá vált. A parlamentnek egy aktuális tanulmányából kiderül az, hogy a jelenlegi támogatási eszközök nem igazán célhoz, célirányosak, célhoz kötöttek hiszen a különböző KKV-k között nem tesznek megfelelően különbözőséget. Ugyanakkor a KKV-k nem tekinthetők homogén csoportnak, nem csak ami a munkatársak számát és az árbevételt illeti, hanem azt függően is, hogy milyen fázisban van az ő életük. Van egy fiatal, aki éppen elindítja a vállalkozását, ő neki mások a szükségletei, mint egy klasszikus családi vállalkozásnak. A legtöbb probléma tehát az administratív terhekből adódik, és a bonyolult számviteli szabály szabályokból. Ezen a területen kell tehát kezdenünk a munkát, annak érdekében, hogy a KKV-knak a szektora megfelelően növekedhessen. Napol minuté, pani Lukacsevska. Köszönöm szépen, most pedig azt asszony másfél percben. Hölgyeim és uraim, a kis és közepes vállalatok gerincét képezik a mai gazdaságnak, és ez a lehető legjobb módja, hogy küzdjünk a munkanélküliség ellen, hogy leküzdjük a gazdasági válságot. Ha van munkahely, akkor tud növekedni a gazdaság. Az európai statisztikák szerint 2005 és 10 között több mint 50%-át az új munkahelyeknek a KKV-k hoztak létre. 90%-a Európában a vállalatoknak KKV. Ők alkalmaznak nagyon sokszor csak néhány munkavállalót, egy tucatot maximum, és a bizottság tervei, hogy megváltoztassuk a KKV definícióját, az sok alkalmazottat, foglalkoztatottat érint. A KKV-knek nagy vállalatokkal kell majd küzdeniük, olyanokkal kell versenyezni, akik több száz alkalmazottat foglalkoztatnak, és e, az európai finanszírozás esetében is velük kell versenyezni. Biztos úr azt mondta, hogy a KKV-k képezik az európai gazdaság gerincét a gerinc az valami olyan, amiről gondoskodni kell, és vigyázni kell rá, hogyha nem teszik lehetővé, hogy a KKV-k finanszírozáshoz jussanak, hanem egyszerűsítik a feladataikat, az eljárásokat, akkor sajnálatos módon akkor azt fogja bemutatni, hogy érti, hogy mi a probléma, de nem oldja meg. Köszönöm szépen, most pedig Dánten úr következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi válságos helyzetben döntő fontosságú a KKV-knak a szerepe a munkanélküliség elleni küzdelemben is, és különösen a fiatalok munkanélküliségében. Ezért gondolom, hogy egyszerűsíteni kellene a KKV-kat övező adminisztrációt és struktúrákat, illetve az alapokhoz való hozzájutást. Elismerem azt is, hogy az a jogi keret, amelyben működnek, meg kell, hogy feleljenek a az ő környezetüknek, hogy meg tudjanak felelni a követelményeknek. Ezért fontos az, hogy mi a meghatározása a KKV-nak, mert ez fogja meghatározni, hogy milyen szabályok jut, vonatkoznak rájuk. Ez a foglalkoztatottak 67%-át érinti, ez a munkaerőpiac egy jelentős része. Mint nagyon gyakran a jogalkotási folyamatban egyensúlyt kell találnunk. A KKV-knak a jogi helyzete Figyelembe kell, hogy vegye a hatékonyságot, ami lehetővé teszi az ő fejlődésüket, ugyanakkor megfelelő védelmet kell nyújtani a dolgozóknak is. A nem megfelelő kiegyensúlyozása az administratív terheknek és az egyszerűsítésnek, ez veszélyeket is jelenthet, például a dolgozók egészségének és védelmének. Nem lehet az, hogy mások legyenek a biztonsági munkavédelmi szabályok egy KKV-ban, mint egy nagy vállalatnál. Nem lehet a munkavédelmi szabályt adminisztratív tehernek tekinteni. Vagy ugyanez vonatkozik egyes számviteli szabályokra is. Például a munkavállalók képviseletét meg kell biztosítani kell, hogyha nem rendelkeznek a dolgozók azokkal az információkkal, amik az, az strukturálásra, szerkezet átalakításra vonatkoznak de a dolgozókkal és a harmadik felek iránti kapcsolattartásban is fontosak ezek az elemek az adminisztratív terhek csökkentésével nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezek miért vannak, és nem szabad, hogy diszkrimináljuk az e-vállalatok dolgozóit. Köszönöm szépen. Píper úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma strukturális alapokról beszélünk, tehát ez az Európai Unió növekedési programja és a szegényebb vidékeket sem szabad elfelejtenünk. Nem kell új növekedési alapokat kitalálnunk, mint ahogy a baloldali kormányok ezt Európában követelik. A jelen 350 milliárd eurót gyorsan és céltudatosan kell eljuttatni azokhoz, akiknek szüksége van rá. Tanulhatunk az európai strukturális politikából ahol versenyeljárást alkalmaztak, ahol versenyeztek az európai eszközökért a cégek. Ott nagyon sok KKV került be az európai vérkeringésbe. Például a nanotechnológia tekintetében csúcs kutatást lehetett kombinálni az egzisztencia alapítással és a fenntartható termeléssel. Ezeket a versenyeket nagyon sikeresen sikerült lefolytatni. Az ilyen pályázati eljárások, versenyek sokkal jobbak, mint például az öntöző kanna elv. Már a Connecting Europe eszköz esetében is láttuk, hogy ez hatékony lehet. Az európai impulzusok nagyon fontosak a KKV-k számára. Nagyon fontos a Európa számukra a nemzetközi kapcsolattartás tekintetében is. Hogyha ezeket eh, az eszközöket eh, hatékonyan alkalmazunk, akkor nagyon közel kerülünk a piacgazdasághoz. Köszönöm szépen! Most másfél percre Schwab úr kap szót. Tisztelt tanácsi elnök, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A KKV támogatásáról folytatott vita ebben a házban már hosszú évekre tekint vissza, és az, hogy ma is ezzel foglalkozunk, az gyakorlatilag illeszkedik az előző évek hagyományába. Úgy gondolom, hogy először is azt kell leszögeznünk, Vicky Ford kollégának címzem ezt a megjegyzésemet, hogy természetesen nem segít, hogyha felelőssé teszünk valakit azért, hogy úgy folynak a dolgok, ahogy azt nem kívántuk. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a felelőssége a KKV-k fejlesztése területén megállapítható. Másodszorban azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a vita során nem szabad korlátoznunk az elgondolkodást a pénzügyi kérdésekre. Nálunk Németországban, és úgy gondolom nem csak Németországban van így, a KKV-kat nem feltétlen csak a finanszírozás kérdése zavarja, nyilvánvalóan ez is probléma, hanem elsősorban az is zavarja őket, hogy a jogalkotása maga komplexitásával nem áttekinthető már a KKV-k számára. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az arról a kérdésről folytatott vita, hogy a KKV-k fogalom meghatározását hogyan tudjuk jobban, pontosabban, célirányosabban megfogalmazni, ez egy fontos kérdés lehet nem csak a KKV-k számára, hanem a jogalkotók számára is úgy általában. És Van Men miniszter úr használta azt a kifejezést, hogy a KKV szektorban van ugye a vállalkozások 99%-a, tehát gyakorlatilag, hogyha a KKV fogalom meghatározásával foglalkozunk, akkor azzal a vállalatok nagy részét érintjük. Éppen ezért nagyon érdekel a Tajáni eh, biztos által megrendelt tanulmány, eh, hogyan, milyen javaslatokat tesz ennek a fogalom meghatározásnak a pontosítására. Köszönöm. Nyní tady máme dvě. Köszönöm. Kettő kék kártyát is kap Schwab úr. Elfogadja Vicky Ford kék kártyáját? Azt hiszem, hogy világossá kell tennem, hogy mit mondtam. Én nem uh, hibáztatom a, biz, a bizottságot, tudom, hogy sok gondjuk van, hanem uh, specifikus finanszírozási megoldást kérünk ott, ahol ez lehetséges. Kilenc konkrét kérdést tettünk fel, erre konkrét válaszokat szeretnénk. Szeretném megtudni, hogy egyetértenek abban, hogy a mikrovállalkozásokkal 5-10 dolgozó van, azok másak a közepes vállalkozások ahol mondjuk 10-től 100-ig dolgozók vannak és ezzel különböző rendszerre van szükség. Köszönöm szépen, a második pedig Sánchez Schmidt asszonynak a kékkártyájás kérdése. Elnézést, én a kecsdiányra jelentkeztem. Rendben, a Schwab a szó. Köszönöm, elnök úr. Ford kollégának a kérdése nyilvánvalóan e, illeszkedik abba a vonalba, amit én is elképzelek magamnak. Úgy gondoljuk, kedves Ford kolléga, hogy nagyon is érdekünkben áll a KKV-knak a fogalom meghatározását, jobban szegmentálni, differenciálni ugyanis, e, hogyha a KKV támogatásáról beszélünk, ugyanakkor a vállalatoknak a 90%-át lefedi a KKV fogalma, akkor itt nem tudunk mit tenni. Úgy gondolom, hogy itt különböző helyzet méretű és különböző érdekkel rendelkező vállalkozások vannak, mikrovállalkozások, kis trafikok, nyilvánvalóan egy egyszerű, nem komplikált jogalkotással segíthetők. Ugyanakkor vannak olyan vállalatok, például az én választási körömben, amik, akiknek igenis fontos a nagymértékű rendelkezésre álló finanszírozási tőke. Nagyon szépen köszönöm. Most kezdjük el a spontán felszólalásokat, de túl sokan vannak megadom a szót, de nagyon szigorú leszek a felszólalási idővel. Kelly úr az első felszólaló. Köszönöm szépen, fontos, hogy erről a kérdésről beszélünk, mert a kisvállalkozások a legjelentősebb csoportot képezik a munkahelyteremtés tekintetében, és ez nagyon fontos gazdasági visszaeséskor. És azért is fontos a meghatározás, mert ahogy Sabur is mondta, a definíció meghatározza az európai vállalatok legtöbbjét, holott a jelenlegi definíció nem is igazi. Ezért különösen oda kellene figyelnünk a kis KKV-kra és a mikrovállalkozásokra, és azoknak adni szabályokat, amelyek mások, mint a többiek, és ez különösen vonatkozik a bürokrácia csökkentésre. Ez nem csak gazdasági szempontból hasznos, hanem szociálisan, kulturálisan is, mert általában ezek a város központokban vannak. Ha ezek e meghalnak, akkor meghal a városközpont is. Ezért fontos, hogy csökkentsük a bürokráciát és finanszírozást megoldjuk. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Jakon Szári asszony következik. Kiitos puhemies. Kyllä ydinkysymys on päästä irti. Köszönöm szépen. A kulcskérdés az, hogy a gazdasági válságból hogyan tudunk kikerülni. Nagyon rosszak a kilátások erre itt Európában. Hán biztos úr, úgy gondolom, egy ezen változtathatunk is akár. Hogyha a KKV-k munkatársakat bocsátanak el, akkor adott esetben az európai munkanélküliek száma 20 millióval is növekedhet hogyha a tagállamok most költségvetési megszorításokat hajtanak végre, akkor ez például az áfa növelését hozza magával, és ez drámaian nehezíti a KKV-k helyzetét, hiszen meg kell, hogy növeljék az áraikat, illetőleg magasabb árakat kell megfizetni, úgy, hogy közben a kereslet szűkül, hiszen a bérek és nyugdíjak csökkennek és e, így a kkv által nyújtott szolgáltatások iránti kereslet is szűkül. Tehát a bizottságnak azon kell tényleg elgondolkoznia, hogy a gazdasági válságot hogyan tudjuk megszüntetni. Természetesen a tagállamoknak is részt kell venniük ebben a gondolkodásban, minden más másodrendű kérdés. Köszönöm, Kellám úr kap szót. Köszönöm szépen. Biztos úr, miniszter úr, e, három megjegyzésem lenne. Könnyebb, meg kell könnyíteni a finanszírozáshoz való hozzáférést. Egyszerűsíteni kell a társfinanszírozási szabályokat. Ez a két legfontosabb dolog. Másodszorban az információ sem eh, elégséges. Főleg arra gondolok, hogy a járulékos finanszírozásokról tudnak keveset. Tehát például az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Szociális Alap tartoznak ide. Harmadsorban lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Ha a KKV-ket bevonjuk a könnyített finanszírozásba és az EU makroregionális stratégiájába, akkor nyílt az eljárás vége. De nem tudom, hogy van-e olyan projekt, amely a KKV-kre vonatkozik. Nagyon fontos a szerepük a határokon átnyúló együttműködésben is. Harmadsorban, végezetül, a bizottság hajlandó nemzeti terveket jóvá hagyni, hogy támogassák a KKV-ket. Köszönöm szépen. Most Winburn, Swinburne asszony. Köszönöm szépen, elnök úr az én területem az egyik legszegényebb terület Európában, és nagyon sok KKV van, és két strukturális alaptámogatást kaptunk, de nem arányosan a GDP-nek megfelelően, és más földön kellene, hogy hozzájussunk a strukturális alaphoz ahhoz, hogy ez valóban ösztönözze a gazdaságot. Fontos lenne, hogy minden KKV egy új személy tudjon foglalkoztatni. Ehhez viszont biztosítanunk kell, hogy a régiók is ösztönst kapjanak, és lehetővé tegyék, hogy a strukturális alapokhoz valóban hozzáférjenek. Prioritásként kell ezt kezelni. A tisztviselők nem tudnak gazdasági teljesítményt generálni, azért fontos, hogy a kisvállalatok tudjanak egy nagyobb ösztönzést létrehozni. Az nem szabad ezt úgy tekinteni, hogy ez állami támogatás, és hogy nem adnak a támogatást a KKV-knak. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Karinc úrnak. Paldies, priekšsādātāji. Eiropai ir nepieciešama izaugsme. Európának növekedése van szüksége. Növekedése van szüksége ahhoz, hogy gazdasági növekedés legyen, ahhoz beruházás kell, a beruházáshoz pedig új munkahelyek kellenek Európában vannak bizonyos korlátozott pénzügyi eszközök, amelyek célzottak, és a KKV-kat kívánják szolgálni, hogy új munkahelyeket tudjanak létrehozni. Akkor mi a probléma, mondhatnánk? A definíciója a KKV-nak olyan széles körű, hogy valójában ebbe az összes európai vállalat 99%-a belefér, ez azt jelenti, azok a vállalatok, amelyek valóban nagyon picik, amelyeknek valóban komoly gondjaik vannak, hogy alapokhoz jussanak, azok végül nem jutnak hozzá azokhoz a lehetőségekhez, amikre szükségük lenne. Én azt javasolom, hogy vizsgáljuk felül az KKV definíciót, és csak azok a kis vállalatok kerüljenek ebbe, amelyeknek a legnagyobb támogatásra van szükségük. Most pedig Toller úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák. Ismerik Hanselmann urat? Ha nem, akkor ismerjék meg. Húsz évvel ezelőtt három kollégáival a Paderborn Egyetemből kifelé egy vállalatot alapított ezer munkatársa van. Az északra a veszfálalai állami hitelkonstrukcióból építette ezt a vállalatot fel. Tehát az állami támogatási hitelek igenis segíthetnek. Európában mindenképpen alapítási offenzívára van szükség. Arra van szükség, hogy kis és középvállalatok keletkezzenek. A segítséget pedig sokkal bürokrácia mentesebbé kell tennünk, sokkal egyszerűbbé kell tennünk. A strukturális és kohéziós alapokból a eszközöket át kell csoportosítani. Például, hogy Görögországban a KKV-k hitelhez jussanak. Azonban más bankrendszerre is szükség van, tehát szükségünk van takarékpénztárakra, szövetkezeti bankokra. A periférien lévő országoknak ez megoldás lehet. Azonban az innovatív vállalkozások számára is olyan politikát kell folytatnunk, amely erősíti őket. Ez az időparancsa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most

Paska úrja szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt tanácsi elnök úr. Az elhangzott erőfeszítéseket én is csak támogatni tudom, de azt kell, hogy mondjam, hogy az erőfeszítések nem sok eredménnyel jártak, nem igazán volt hatásuk, és mindez a bürokratikus eljárások labirintusára vezethető vissza. Nagyon sok vállalatot kevéssé képzett ember vezet. Éppen ezért az alapításra, a vállalatvezetésre, a számvitelre és az adózásra egyszerűbb jogszabályokat kell kidolgoznunk. Különben nem fog sikerülni számunkra az, <clears throat> hogy egyszerű működést teremtsünk számokra hogyha ez nem sikerül, akkor a hivatalnokoknak, tisztviselőknek az lesz az egyetlen feladatuk a közigazgatásban, hogy molesztálják a vállalkozásokat. Tehát az egyszerűsítés fontossága minden eh, vállalkozás szempontjából adva van, ennek hatását meg fogja érezni majd minden vállalkozás. A bürokrácia a legnagyobb akadály jelenleg. Pani Angeliki. Angel, Angelilli asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. 23 millió KKV van Európában, ezek 120 millió személynek adnak munkát. Több mint 80, 94 százaléka a termelőegységeknek ők alkotják. Olaszországban ez 98%. Ezek olyan vállalatok nagyon sok esetben, ahol 50 ö, alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztatnak, és mikrovállalkozásokról is van sokszor szó. Tehát egyáltalán nem értünk egyet azok, akik az küszöbértékeket meg akarják emelni a kávék, KKV-kre vonatkozóan, mert ez csak ne, tovább nehezíteni a közösségi alapokhoz való hozzáférésüket. Ezért szükséges biztosítani azt is, hogy a KKV-k könnyebben jussanak hozzá a strukturális alapokhoz, alapokhoz, nevezetesen ebben a nagyon nehéz válsághelyzetben, ahol már amúgy is nehéz hitelhez jutni. Bonyolultak az eljárások, túl bürokratizáltak, és elbátortalanítják azokat, akik kedvezményezettek lehetnének. Még Németország is, amely nagyon hatékony a közösségi pénzalapok felvételében, csúszásban, késésben van a KKV-k nem másodosztályú vállalatok, sőt ellenkező, ellenkezőleg. Andrés Barea asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk, hogy megvitathatjuk ezt a kérdést az Európai Tanácsülés előtt. Ez fontos az európai gazdaságnak. Bátorítani kell a gazdasági fejlődést és a munkaerőpiacot. 23 millió KKV van amelyekről beszélünk. Ez Európai Uniónak a gerince, hogy ezt már elmondta, elmondták többen. Minél hogyha nagy, több lesz a hitel, kevesebb lesz a bürokrácia, az jó. A tanácsnak tenném fel a kérdést, mit tettünk annak érdekében, hogy a strukturális alapokat mobilizáljuk, és jobb hozzáférést biztosítsunk a KKV-knak. Vannak-e konkrét intézkedések a fiatalok foglalkoztatására? Szeretném, hogyha a tanács olyan intézkedéseket hozna, amik megfelelnek a nehéz válsághelyzetnek. Köszönöm szépen. És most Kukovics képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Ma a gyorsaság a legfontosabb azok számára, a vállalkozások számára, akik a túlélésért, vagy adott esetben a fejlődésért küzdenek, még akkor is, hogyha ez a fejlődés ez lassú. Az intézmények lassan reagálnak, és a KKV-k eh, nyilvánvalóan nagyon is függnek a gyorsaságtól, az egyszerűsítéstől. Hogyha az embereket vállalkozásra szeretnénk serkenteni, a, bátorítani szeretnénk, akkor több alkalmat, lehetőséget kell kínálni számukra, sok esetben akár a képzés keretében a fiataloknak, a 60 ának nem volt mindez idáig lehetősége arra, hogy például a vállalkozási ismeretek területén megfelelő képzést szerezzen. 21 millió olyan vállalkozás van, amely nem használja ki a mindenki számára rendelkezés álló csatorn, információs csatornákat. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, a kis- és középvállalkozások az európai gazdaság gerincét képezik. Sajnos azonban lesújtotta őket az európai gazdasági válság, és máshogy fog kinézni a jövők is, mint eddig eh, láttuk. Sokan nem férnek hozzá megfelelő finanszírozáshoz. Az európai alapokból származó pénzeszközök nagyon fontos finanszírozási forrás jelentenek a számukra, tekintettel arra, hogy eh, ezek gyakran az egyetlen eszközök, és mivel szeretnénk eh, jövőben több munkahelyet is teremteni, éppen ezért a strukturális politikákat és a kohéziós politikában rendelkezésre álló pénzeszközöket a jövőben azonos szinten kell tartani, mint a múltban. Fontos, hogy a regionális szervezetek, eh, helyi és regionális önkormányzatok is ebben szerepet kapjanak, hiszen ők vannak ott a helyszínen, és ők képesek megfelelően átlátni az operatív programokat, lefolytatni olyan operatív programokat, amelyek a kohéziós politikának a helyi megfelelő megvalósítását biztosítják. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor az egyes régióknak a specifikumát is figyelembe kell venni. Benyová. Plasikova Benyova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, biztos úr, a vita eh, végén eh, meggyőződésem, hogy meg fogunk állapodni abban, hogy a KKV-k Európa gazdaságának gerincét képezik. Ők foglalkoztatják a legtöbb embert és ennek oka az, hogy a nagyvállalatok arra törekeznek, hogy ázsiai országokba vigyék a központjukat. Ez politikailag és szociális szempontból is elfogadhatatlan. Ezről a kérdésről is érdemes lenne vitázni. A gazdasági válság nagyon keményen sújtja a KKV-kat, annak ellenére, hogy a túlélésért küzdenek, mégiscsak sikeresebbek, mint a nagyobb vállalatok és sokkal könnyebben alkalmazkodnak is. Sajnálatos módon a KKV-k sokkal nehezebben jutnak finanszírozáshoz, mint a nagyvállalatok. Figyelembe véve azt, hogy mennyire fontosak a KKV-k az európai gazdaságban, új megoldásokat kell találnunk arra, hogy a strukturális alapokat felhasználjuk meg kell szüntetni az administratív bürokratikus akadályokat, és hozzáférést kell biztosítanunk a hitelekhez a KKV-nak. Nem látom az órát, de miután itt e, integet gondolom, abba kell hagynom. Elnök Sánchez asszony az utolsó hozzászólónk. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! a média úgy tűnik most ismétel felfedezi, hogy mennyire fontos a hosszú távú terv, holott ez a mi prioritásunk több hónap óta. A gazdasági kilábalás az azt is jelenti, hogy a közpénzeket hatékonyabban kell felhasználni, segíteni azon vállalatokat, amelyek munkahelyeket teremtenek. Ide tartoznak a KKV-k. Emlékeztetni kell, hogy a 23 millió KKV Európában a túlélésnek az alapelemei. Ezért fontos, hogy megfelelő struktúrában pénzhez jussanak. A jelenlegi helyzet viszont csak súlyosbította a helyzetüket. A regionális alapokat jobban fel kell használni a KKV-k támogatására, a fiatalok munka munkanélküliségét. A számvevőszék márciusi jelentése azt mutatta, hogy nagyon jól látjuk, hogy túl bonyolultak ezek a különböző eljárások. A bizottság úgy gondolta, hogy 27 milliárd euró lesz a kis a KKV-kra. Tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak e tekintetben. Amikor meghatározzuk a KKV-kat, akkor fontos a különbségeket látni, és hogy milyen különbségekre van szükségük, amikor a politikánkat megvalósítjuk. Elnök, köszönöm szépen az összes hozzászólónak és a zárszóra most átadom a szót Hán biztos úrnak. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm a vitát. Másfél percet kaptam, de sajnos nem lesz lehetőségem másfél percben az összes kérdésre konkrét válaszokat adni, de megígérem, hogy írásban válaszolok minden egyes kérdésre. Megpróbálom blokkokban összefoglalni a hozamintézet kérdéseket. Igen, átszervezzük az eljárásokat, azonban a tagállamoktól is várjuk a javaslatokat. Biztosak lehetnek benne, hogy a bizottság minden egyes javaslatot proaktív módon fog elbírálni hiszen fontos az, hogy segítsük a KKV-ket, és leküzdjük a munkanélküliséget, főleg a fiatalkorúak közötti munkanélküliséget. Kérem Önöket, hogy támogassanak a tagállamaikban is, illetve a választó körzetükben. Másodszorban sokat hallottunk arról, hogy a KKV-ket a jövő érdekében támogatni kell. A következő pénzügyi szakaszra nagyon pontos adataink vannak, hogy hogyan szeretnénk a költségvetésből támogatni a KKV-kat. Említettem, hogy itt a jól fejlett vidékeknél 50, a kevésbé fejlett vidékeknél 80%-ot szánunk a fejlesztésre. Azonban, hogyha tényleg az a véleményük, hogy a kis és középvállalatokba kell befektetni, a versenyképességükbe, az innovációs képességükbe, akkor segítsenek nekünk. Hiszen önök tudják, hogy a költségvetési mikroallokációkat hova juttassuk el. Nagyon fontos, hogy személyre szabott megoldásokat találjunk az egyes régiók számára. Úgy, hogy a lehető legjobb pénzintézeteket is bevonjuk a munkába hiszen ők versenyhelyzetben vannak. Azok, akik kritizálják a helyzetet, nézzék meg, hogy hogyan alkalmazzák az alapokat. Nézzék meg, hogy miért jut el túl lassan a támogatás a célvállalatokhoz. Mi is mindent megteszünk, hogy javítsuk a helyzetet. Szerintem egy lényeges lépés lehetne, amiről néhányan szóltak is. Tehát például, hogyha a pénzügyi keret például egyes szakasza, amely fontos, amely a számára fontos a fenntartható fejlődés, 500 milliárdot szánnak a fenntartható fejlődésnek. Tehát, hogyha nyár előtt még egy világos nyilatkozatot lehetne itt tenni, hogy ez a pénz a következő finanszírozási periódusban rendelkezésre áll, akkor ez jelzés lehetne az európaiak számára, és jelzés lehetne a piac felé is, hiszen ez mindenképpen befektetési biztonságot jelenthetne. El tudnám képzelni, hogy ez hatást gyakorolna a növekedésre is, hiszen a növekedés onnan indul be, hogyha konkrétumokra épülhet. Köszönöm. Thank you. And finally, Mr. Vaman for the Council. Végül pedig a tanács részéről úr. Herr Formann, Herr Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr. A mai vitának a középpontjában az állt, hogy a KKV-k hogyan férhetnek hozzá a finanszírozási eszközökhöz, és hogyan kell kinéznie a KKV-k definíciójának. A tanács nevében csak támogatni tudom az ezzel kapcsolatos eszmecserét. Az ő hozzáférésük a finanszírozási eszközökhöz döntő abból a szempontból, hogy a jövőben garantálni tudjuk a növekedésüket. Ők nagy mértékben hozzájárulnak innovatív munkájukkal a növekedéshez. Most a kockázati tőke számára szóló egységes piaci javaslaton dolgozik eh, a tanács, és ebben is figyelembe akarjuk venni a KKV-k helyzetét. Megfelelő kereteket kell teremteni annak érdekében, hogy a KKV-k tovább növekedjenek, fejlődjenek. Szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak, Benson úrnak és Krél asszonynak is. Nagy érdeklődéssel hallottam, hogy olyan lehetőségekről beszéltek, mint az energiahatékonyság növekedése és a munkahely teremtés elősegítése a KKV-k esetében. Ezek fontos prioritásai a Dán elnökségnek is, fontos számunkra is, hogy több növekedést és több munkahelyet teremtsünk. A bizottságnak a 2008-as kisvállalkozási intézkedés csomaga egy fontos lépést jelentett ebben a tekintetben, ezt is hangsúlyoznunk kell. Ebből kiindulóan a tanács elnöksége a különböző szabályoknak az egyszerűsítésére koncentrál, például eh, a pályázat kiírási, közbeszerzési szabályok egyszerűsítésére. Egy másik példa az általam megtett intézkedésekre, az egységes digitális piac kialakításával kapcsolatban tett lépéseink, és az ebben rejlő növekedési potenciálok erősítése. Harmadsorban pedig Rübi úrnak, Nisztelroj úrnak és Káfen képviselőnek azt üzenném, hogy a következő pénzügyi keretnek egy fontos része lesz a kutatásfejlesztésre való koncentráció és a struktúrális eszközök célirányosabb felhasználására is összpontosítani fogunk. Ez az a munka tehát, amit a Dán elnökség végez a következő 2020-ig terjedő középtávú pénzügyi kerettel kapcsolatosan. Szeretnék köszönetet mondani az elnökség munkájának támogatásáért, és nagyon remélem, hogy közösen a parlament, a bizottság és a tanács nagy elkötelezettséggel fogunk tudni eljárni annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozások itt Európában újra a növekedési pályára lépjenek, munkahelyeket teremtsenek, és a milliónyi fiatal munkanélküli számára megfelelő perspektívát nyújtsanak. Köszönöm. A bizottságnak köszönöm a tanácsnak, köszönöm a kollégáknak a vitát, lezárom. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, ami a bizottság alelnökelnek a nyilatkozata az ukrajnai helyzetről és Julia Timosenko helyzetéről. Nem tudod